javítani. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy a Richard Sulik által beterjesztett 2006 per 112 per EC irányelvre vonatkozó módosítást elfogadtuk. Ezt a 46-os cikk az eljárás